Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Először is eh, szeretném megadni a szót a tolmácsoknak, akik eh, még mindig eh, sztrájkolnak, ahogyan önök is láthatják. Kérném, hogy helyezzék fel a fejhallgatójukat, hogy meghallgassák a tolmácsok üzenetét, parancsoljanak és a tolmácsok szeretnék tájékoztatni önöket, hogy tiltakozásunk 24. napjához érkeztünk. A parlament vezetősége továbbra sem keresi velünk a kapcsolatot a konfliktus feloldására, emiatt a tolmácsolást túllépés nélkül csak pontosan 12 óra 30 percig tudjuk biztosítani. Köszönjük a figyelmüket! Thank you very much. Now, uh, as usual, the first... Köszönöm szépen. Először is a napirend elfogadása az első pontunk, azonban a megújuló energiaforrási anyagról való szavazást el kell halasztanunk, hiszen a parlament és a tanács között még vannak nem megoldott kérdések, a koreper ülése után, amelyre tegnap került sor. Úgyhogy ha nincsen ellenvetés, akkor a napirend tervezetet tett, ezzel a módosítással elfogadjuk. Köszönöm. Egy-két bejelentésem lenne. Március 20-án a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az 53-as szabály, 53.4-es e, szabály eljárását elindítják módosítók formájában. Which is? the demersal stocks. Да. The demersal stocks in the Western Mediterranean Sea. Uh, the... A nyugat-földközi tengeri térségre vonatkozó több éves tervről van szó az állomány megőrzés érdekében. Módosítók is lesznek, azonban az MV-ben nincsen jelentéstevő, nem lesz véleménytervezet sem. és a halászati bizottsághoz kell benyújtani a módosítókat, hiszen ez az illetékes bizottság, és az MV pedig jóvá fogja hagyni az ütemterv, pedig a következő az MV-ben július 5-e, 11 óra módosítók benyújtásának határideje, szavazásra pedig Strasbourgban kerül sor az MV-ben szeptember 10-én, 10-13-ás hét, héten. A jogalkotási teher miatt a bizottsági javaslattal kapcsolatos módosítókat megnyitotta a bizottság, nem lesz az MV-ben vélemény, nem lesz véleménytervezet, és a módosítókat elfogadjuk az MV-ben, és én magam leszek az elnök. Itt pedig az Európai Uniós jogszabályokról van szó, az, az Egyesült Királyság visszalépését követős, követően július 5-e a módosítók benyújtásának határideje, és augusztus 29-30-án fogunk szavazni az MV-ben. Ugyanez vonatkozik az Európai Összekapcsolási Eszközre. Július 11-e módosítók benyújtásának határideje, és szeptemberben fogunk szavazni. Ami a fenntartható beruházásokat illeti, illetve az ezzel kapcsolatos kockázatokat, szintén 4. szeptember 4-e módosítók benyújtásának határideje, és októberben fogunk szavazni. A következő ö, szabályozási kérdésben szeptember 5-e, módosítók benyújtásának határideje, és októberben fogunk szavazni ma. 20 nyelven van tolmácsolás, és szokás szerint elektronikusan mindenki megkapja az anyagot, illetve az interneten is követhető az ülésünk. A koordinátorok ajánlásait elektronikus formában körbeadtuk, ez a június... Június 21-e ülésnek az ajánlása, illetve ugyan ez vonatkozik a március 19-20-ai, illetve március 26-27-ei ülésünkre. Hogyha jól látom, akkor nincs ellenvetés, tehát akkor ezeket elfogadottnak tekintem. Ami pedig az intézményközi tárgyalásokat illeti, a folyamatban lévő tárgyalásokat, Ami a termésnövelő termékek piaci hozzáférését illeti, a harmadik trialógus Ra június 19-én kerül sor, jó pár politikai és technikai kérdésről beszéltünk, a, többek között a kadmium határértékekről, itt, itt kizárólagos kompetenciánk van. A trialógus során a tanács egyértelművé tette, hogy engedményt, hajlandó engedményt tenni a parlamentnek a fennmaradó kérdésekben, amennyiben a parlament hajlandó a 60 mg per kilogrammos kadmium szintet elfogadni, és ezt nem csökkenteni tovább. Azonban a parlament kiállt eredeti álláspontja mert így nem született megállapodás. Hogyha jól értem, akkor ez az anyag átkerül az osztrák elnökséghez. Aztán a megújuló energiaforrások használata. Ebben a témában megállapodás született az ötödik trialógus során, június 13-án, és megállapodtunk abban, hogy legalább 32%-ot kell, hogy kitegyenek 2030-ra megújuló energiaforrások, és van egy felülvizsgálati záradék, amelyre 2023-ban kerül sor. Legalább 14 százalékot kell, hogy ezt kitegyenek a közlekedésben 2030-ig. Különösen az első generációs üzemanyagról van szó, ez a 2020-as szinten kell, hogy maradjon, plusz 1 százalékkal, de a végfelhasználás nem haladhatja meg a 7 százalékot a közlekedési ágazatban. A bioüzemanyag 2025-ben 1 százalékot kell, hogy kitegyen, és 35 százalékot 2030-ra. Aztán a pálmaolaj és hasonló termékek kivezetésre kerül majd. Az indirekt földfelhasználás keretében itt átmeneti megállapodás született a Koreperben a tegnapi napon. és az MV hatáskörébe tartozó anyagokról a jövő héten szavazunk. Tehát július 10-én szavazunk erről a kérdésről. A következő az Energiaunió irányítása, ez egy sikertörténet, egy megállapodásra jutottak a június 19-én a negyedik trialógusban, és megállapodtunk a legfontosabb politikai kérdésekben, egy olyan csomagban, amely egyértelmű ütemtervet ad minden tagállam számára, egy nemzeti energia és éghajlati terv kialakítására 2021-2030-as időszakra, amely az Energia Unió mind, mindegyik, mind öt dimenzióját lefeti, és hosszú távra tervez. Ezen kívül egy hosszú távú stratégia jön létre, amely nettó nulla üvegházhatású gáz kibocsátást irányoz elő 2050-re, illetve negatív kibocsátást az ezt követő időszakra. Az energiahatékonysági definíció az az első alapelveben megállapodtak, és aztán a tagállami szintű előrelépést mérni kell, mérni kell a kollektív teljesítményünket is. Az energiahatékonysági cél, illetve a 15%-os összekapcsolási cél is megfogalmazásra került, ami pedig a szeszes italok címkézését, illetve prezentációját illeti. Itt június 27-én kerül sor egy informális trialógusra, a parlament, a tanács és a bizottság gyümölcsöző eszmecserét folytatott az álláspontjukról, jó pár kérdést megvitattak az átmeneti időszakra vonatkozóan a földrajzi megnevezések. Uh, there is uh, the possibility of uh, uh A földrajzi jelzésekre vonatkozóan tehát úgy tűnik, hogy megállapodásra jutunk, de úgy tűnik, hogy nagyon sok technikai aspektus aspektust is tartalmaz ez az anyag, úgyhogy a következő trialógus előkészítését technikai szintre helyezték, és szeptemberben kerül majd sor erre a trialógusra. Átadom a szót. Nyolcas napi rendi pont következik, ez pedig a kanabisz használata orvosi célból. Több árnyékjelentéstevőnk van, úgyhogy meg is adom a szót. Először a néppárt részéről Megvárjuk Sucászonyt, még nem érkezett meg. Szocialisták, Bálász úr következik. Ja. Merci, madame la, la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Azt tudhatja, hogy kezdjem meg most? Jó, rendben. Nem ez szokásomban, de elmesek valamit, ami néhány évvel ezelőtt történt velem. Lime korban szenvedtem, ennek nagyon kellemetlen következményei vannak, fájdalmak. Elmentem egy francia orvoshoz. A kannabisz összes formája hozzáférhetetlen és tilos volt Franciaországban, és az orvos azt mondta, ez egy nagyon elismert szaktekintés, ő azt mondta, hogy egyetlen megoldás van, hogy használjon kanabiszt. Én pedig azt mondtam, hogy nekem semmi kedvem nincs megsérteni a jogszabályokat az országomban, és akkor hogyan tudok hozzáférni legális módon a kanabiszhoz. Ő azt mondta, hogy ez jelenleg nem engedélyezett, és elmagyarázta, hogy a kanabiszban két aktív hatóanyag van. Az egyik egy pszichotróp anyag, amelyet le kell küzdeni, ez nagyon veszélyes, ez nagyon súlyos károkat okoz, ezt most már tudjuk, de van egy másik aktív hatóanyag a kanabisznak, amely relaxáló hatással bír, és enyhítheti a fájdalmakat. Most már tudományos szempontból tudjuk, hogy ez egészen bizonyos. Ezt a molekulát, a CBD-t a kémia, kemioterápiában is használhatják, a rák kezelése esetében, vagy a szklerózis multiplex esetében, a Crohn betegség esetében, vagy a Lyme-kór esetében, vagy a szklerózis limiotrofik esetében. Tehát most uh, arra van szükség, hogy a betegeknek hozzáférést tudjunk biztosítani ehhez az aktív hatóanyaghoz, ehhez, ehhez a molekulához, hogy a fájdalmaikat minimális szintre lehessen levinni. De mi is itt a gond? A tagállamok jogszabályai nem harmonizáltak ezen a területen, és ez nagy problémát jelent, a betegek nem férnek hozzá egyelő mértékben ez az anyaghoz. És a második dolog, hogy nincsenek biztonságos termékek, ez a másik témánk. Néha rossz minőségű termékek vannak, amelyek nem felelnek meg az orvosi kritériumoknak. Ezért azt kérjük, hogy egy valódi európai stratégia jön létre a gyógyászati célú kanabisz esetében, a kutatást erőtésebben finanszírozni kell, bizonyossággal tudnunk kell, hogy nincs semmiféle kockázata ezen aktív hatóanyag a CBD használatának. Ez nagyon fontos, és meg kell nézni, hogy ez az aktív hatóanyag milyen interakcióba léphet más anyagokkal, kedvező vagy kedvezőtlen módon. És így sokkal világosabb elképzelésekkel rendelkezünk majd. A betegek számára, tehát a biztonságos és minőségi termékekhez való hozzáférést kell garantálni. Mostanáig az innováció ezen a területen harmadik országokban zajlott, és ez egy gond. A betegekkel hogy legyenek a stratégia központi elemei, most a legfontosabb dolog az, hogy az orvosi, az egészségügyi személyzet képzései javítsunk, hogy a betegeket segíteni tudják a kezelés során. Különböző kezelési módok között lehet választani, mert a gyógyászati termékek csak egy részét képezik a megoldásnak, de vannak még fitoterápiai kiegészítő termékek, ahol az aktív hatóanyagok aránya más lehet, vagy akár az otthon termesztett növény alkalmazásra szóba jár bizonyos keretek között. A krónikus fájdalmakban szenvedő betegeknek a lehető legjobb védelmet kell biztosítanunk, és azt hiszem, hogy manapság ez a kérdés nagyon fontos. Thank you very much. Now, uh, Madame Krupa. Thank coś bardzo widzę. Chciałam, e, no rzeczywiście. Krupa asszony, köszönöm. Nos, ez az eles foglalás tervezet azt mondja, hogy érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, érdemes e, kidolgozni ezt a e, témát, de nagyon nagy káosz urak gondolkodik ezen termékek, a marihuana termékek esetében, nem csak ez a két aktív összetevő van, hanem majd 500 ilyen aktív összetevője van a növénynek. Tehát a termékek szintézisének problémája merül itt fel, hiszen el kell különíteni bizonyos aktív hatóanyagokat nagyon ellentmondásosak a vélemények a kannabisszal kapcsolatosan, szinte egyetlen más termékkel kapcsolatosan sem áll ez fenn. Szakcégek azt írják egyesek, hogy a maruhána mindenki számára hozzáférhető, nagyon sok betegség esetében alkalmazható, de nagyon sok kritikus hang is hallatszik a marihuánával kapcsolatosan. Itt mindenképpen forrásokra van szükség, hogy független kutatásokat lehessen lefolytatni, éppen azért, hogy ez a káosz, ez az űrzavar megszűnjék, mert ez abból adódik, hogy egyes véleményeket esetleg szponzorizálnak. Hát én tapasztalatból tudom például, hogy kedvező hatásai lehetnek a marihuánának. Például a görcsök esetében, vagy akár a fájdalmak fennállása esetén, de nem, nem szabad túlságosan védelmezni ezt a tárgyat. Itt egy nagyon független kutatásra van szükség, amely valóban tisztázza itt ezt a helyzetet, nem csupán két aktív hatóanyagról van itt szó, hanem nagyon sok más hatóanyag van, amelyek szinergikus hatásokat eredményezhetnek. Tehát meg kell tisztítani ezeket a termékeket. Lengyelországban egy tudományos intézet ben, a gyógyszeripari ügynökségben termesztettek is vatkendert, és ebből gyógyszereket készítettek számos betegség kezelésére. Tehát itt mindenképpen forrásokra van szükség, és független kutatásra. Madame Bierder. Thank you very much, uh, Madame Chairman. Um... Bierder asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ahogy hallottuk, alapos tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy az orvosi kanabis kanabisz teura, terápiás célból felhasználható. A Sabitex nevű gyógyszer segít a fájdalomcsillapításban a, a multiple esetén. Ez az egyetlen Európai Unió piacain hozzáférhető termék az egyik gyógyszercég jelentése alapján Európai Uniós ajánlásra, illetve elismerésre von, volt szükség. Az Egyesült államokban egy új gyógyszert fognak jóváhagyni az epilepszia kezelésére, ez kanabis tartalmaz, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az európai piacon is hozzáférhetőek legyenek az ilyen jellegű gyógyszerek. Szerintem ez egy valós lehetőség, valós lehetőség arra, hogy a vitát a józan ész útjára tereljük. Az európai választásokat megelőzően szerintem feladatunk az, hogy valóban észszerűen és nyitottan beszéljünk erről a kérdésről. Óriási az űrzavar ezen a területen, és mi tudjuk itt az Európai Parlamentben legjobban, hogy a nyelvezet minden, amikor az ember a kanabiszról beszél, akkor az illegális szórakozás céljából felhasznált drog kérdésével kérdését ide keverjük, itt a THC és más hatóanyagokról beszélek, ami a növény származékokat illeti, a növény származékokat megtaláljuk a gyógyszerekben. Például az aspirin esetében is ugyanez merült föl, hogy mi lenne, hogyha mondjuk fűszfa származékokból vonták volna ki ezt. Tehát nagyon fontos különbséget tenni. Itt nem a rekreációs felhasználásról van szó. A tagállamok hatáskörébe tartozik az, hogy döntést hozzanak ebben a kérdésben. Az Egyesült Királyságban egy fiatal gyermek epilepsziától epilepsziában szenvedett, és a cannabis olajjal kezelték, azonban elvették, elkobozták tőle ezt a gyógyszert. Nagyon fontos tehát, hogy kannabionidnak hogy chemical names, so that they, we can get them on... beszéljünk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fájdalomcsillapítást biztosítsuk a a betegek számára. Két nagyon fontos kérdésről kell beszélnünk. Egyrészt a kutatásokba történő beruházásról, ez mindenképpen prioritás. Egy olcsó gyógyszerről van szó, hogyha sikerül jóvá hagyatni, és nagyon nagy eredményt lehet elérni. Ezen kívül azonban az orvosi szakembereket is képezni kell az új gyógyszer felhasználását illetően, hiszen semmi értelme sincs az új gyógyszernek, hogyha nincs a eh, háttérben képzés. Tehát szét kell választani a rekreációs felhasználást, illetve a gyógyszert, amelyet minél gyorsabban piacra kellene dobni. Sling. Heusling úr. Ja, <clears throat> vielen Dank erstmal. Köszönöm. Kedves kollégák, hát itt elég bonyolult együttműködés, de sok pontban egyetérthetünk. Például a fájdalomtól szenvedő betegségek esetében segíthet a kannabisz, ez vitathatatlan, az US, Európában még nincs kannabisz alapú gyógyszer, amit engedélyeztek volna. Tehát haladéktalanul dolgoznunk kell azon, hogy ezen gyógyszerek engedélyezve legyenek. Abban is egyetérthetünk, hogy kutatásra van szükség, ezt közforrásokkal kell támogatnunk, fontos, hogy bizonyítékok legyenek. Aztán nagyon sok lobbista tevékenykedik itt, akik hát itt kínálnak. Itt ugye az orvosi és gyógyszeripari cannabis meg TCA termékek esetében, hát ugye ezt biztosítani kell, hogy a gyógyászat célú cannabis ne diszkriminálják, hanem legyenek világos mércék, ha megfelelő, azonos minőséggel lehessen számolni ezen készítmények esetében, és egyéni módon lehessen adagolható a termék. Tehát nem szabad a gyógyszeriparra hagyni ezt a témát. Hogyha kannabiszról van szó, akkor más lehetőségek is vannak a betegek ellátására, és Németországban ugye egyfajta ellátási szűk keret, keresztmetszet merült fel. Például Kanadából kellett behozni a kanabiszt, ez nem fordulhat elő, hogy a kanabiszt ne lehessen helyi termelésből a kanabisz igényt fedezni. Aztán az is fontos, hogy mindenhol hozzá lehessen férni a kanabisz termékekhez, Ugye itt a betegbiztosító pénztárakkal kapcsolatosan merül fel a kérdés, hogy mindenhol készleten vannak-e, illetve térítések el, megtérítik -e ezeknek a gyógyszereknek az árát. Szerintem ugye itt a beteg biztosító pénztárakkal kell még egyeztetni azt illetően, hogy ezen termékek erre visszatéríthető legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Torres Martínez képviselő következik. Köszönöm szépen. Ez egy olyan eszmecsere, amelyben a társadalom leelőzött bennünket nagy jelentősen, jelentős mértékben előttünk haladnak. Itt nagyon sok betegről van szó, akik gyakran tiltakoz, tilalommal kell, hogy szembenézzenek, és ennek ellenére szükségük van erre a növényre a fájdalom enyhítése céljából. A kanabisz, ahogyan azt előtte már többen elmondták, egyértelműen elismert, hogy pozitív hatással van bizonyos betegségek kezelésére. Éppen ezért hasznos, olyan betegségeknél is, mint az izületi fájdalmak, az asztma, a rák, a krónikus fájdalmak, a krómbetegség, epilepsia, szklerózis multiplex vagy glükóma. Az orvosi felhasználása ilyen esetekben azonban nem szabályozott még az Európai Unióban. Ezért szeretnék felvetni néhány kérdést, amelyen azt hiszem érdemes volna elgondolkodnunk. Az orvosi, gyógyászati használatról van itt szó. Hasonló megfontolásaink vannak más növények vagy más gyógyszerek esetében is. Egyértelműek kell, hogy legyünk. Itt a kanabisszal szemben nagyon sok az előítélet. Ugye van, amikor dohányként fogyasztják, és ez az, ami a gyógyászati célú felhasználását akadályozza. A mexikóiak voltak azok, akik a 20. század elején a kanabisz dohányzás jellegű felhasználását exportálták az Egyesült Államokba, akkor most az összes mexikói őrült, és gyakorlatilag ennek következtében a hatások megfigyelésének következtében tiltották be az Egyesült Államokban. De azt hiszem, hogy most már észszerű politikát kellene folytanunk. Itt nem egy logikus dologról van szó, nagyon sok a tudatlanság, a nagy vállalatok részéről az anyagi igaz gazdasági érdek, az előítélet. Szabályoznunk kell a felhasználást, mert így azt hiszem, hogy az életminőséget is javítanánk nagyon sok beteg esetében, arról nem is beszélve, hogy egy komoly előrelépést tennénk, mert így magával az élettel és az elődeinkkel is összhangba kerülnénk. Ez ugyanis nagyon sok országban, az Európai Unióban, például hazámban is kedvező feltételekkel találkozhatna és arról nem is beszélve, hogyha a fenntartható felhasználást és termelést elősegítenénk, egészségügyi szempontból, környezetvédelmi szempontból nagyon sok lehetőséget nyitnánk meg, és a vidéki térségekben is egy komoly lehetőség lenne egy alternatív életmód előmozdítása szempontjából nagyobb szuverenitásra van szükség, éppen ezért ki kellene használnunk azokat a forrásokat, amelyeket maga a Föld biztosít számunkra. Köszönöm, Pedicsini úr. Grazie, grazie, President. Köszönöm, elnök asszony. Mi is támogatjuk ezt az állásfoglalást, egyetértünk ugyanis a céljaival valóban szabályozni kell ezt a területet. Ezen cél eléréséhez azonban azt hiszem, hogy két alapvető elemet tisztáznunk kell. Ezek banálisnak tűnhetnek első látásra, de országunkban is zajlik egy vita. Itt ugye nagyon sokan eszközként használják ezt a kérdést. Az első dolog az, hogy világosan különbséget kell tenni a kannabisz és a gyógyászati célú kannabisz között. Kannabiol és kannabionid az első esetben egy pszichoaktív dologról van szó, a második egy semleges anyag. A második különbségtétel talán még fontosabb. És itt most nem a lehetséges drogként való használatról beszélek, hanem gyógyászati célú felhasználásról egyrésztről, és ipari vagy agroipari alkalmazáson más részről. Hiszen a kannabinoidok kedvező hatásai azok már bizonyítottak, ez egy tudományosan bizonyított tény, az eny, a fájdalom enyhítés, a kemioterápia kedvezőtlen mellékhatásainak enyhítése, a multiplex szklerózisban szenvedő betegek panaszainak enyhítése, ez egy vitathatatlan tény. Mindenek ellenére Olaszországban, ugye tekintettel arra, hogy itt tagállami tapasztalatokat osztunk meg, az egészségügyi legfelsőbb tanács, tehát Olaszországban az egészségügyi miniszter felhívására azt ajánlja, hogy a megelőzés elvét alkalmazzuk, mert nincsenek tudományos bizonyítékok azon termékek esetében, amelyek kanabisz alapúak, és ezeknek lehetnek káros mellékhatásaik. Nos, ezt tudomásul vesszük, ugyanakkor egyik dolog a megelőzés, az elővigyázatosság elvének alkalmazása a light cannabinoidok esetében, amelyeket az egészséges lakosság használhat. A másik dolog pedig, és ez nagyon fontos, az elővigyázatosság elvének alkalmazása a betegek esetében, tehát a terapeutikus felhasználás esetében. Ebben az esetben nem alkalmazzuk az elővigyázatosság elvét, hanem a tanulmányok első, második, harmadik szakaszát kell végrehajtani, meg kell nézni, hogy ezen hatóanyagok milyen hatást fejtenek ki az állatok esetében, illetve az emberek esetében a toxicitás szempontjából, és aztán a hatékonyság szempontjából egyaránt. Tehát, hogyha e két területet megkülönböztetjük, akkor világossá válik, hogy milyen magatartást kell tanúsítanunk a szabályozást illetően tehát a bizottságot felszólítjuk, hogy támogassa a kutatást, a fejlesztést, az engedélyezést, a kereskedelmi forgalomba helyezést, a far farmakovigilanciát, illetve a visszaélések megelőzését ezen anyagokkal kapcsolatosan. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Schreier Pirik képviselője szó. Köszönöm szépen. Nagyon sok vita zajlik a CIDEN belül is ezzel kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy politikusként kicsit elkéstünk. Gondoljuk az emberekre, akik fájdalmakkal küzdenek, ők nem tudják azt kivárni, amíg az Európai Parlament végre eljut oda, vagy a saját parlamentjük, hogy cselekedjen. Az emberek meg akarnak szabadulni a fájdalmaiktól, és akár illegálisan is beszerzik a cannabis. Tehát itt cselekednünk kell. A jó dolgokat támogatnunk kell. És ezért a betegekre kell fókuszálnunk, ezért támogatom az előttem szó észrevételeit köszönöm. Madame Ayuso. Ayuso képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szólnék, mert a múltkor már eh, jeleztem az álláspontomat. A kanabisz egy halucinogén növény, amely eh, nagyon eh, káros hatással lehet a személyekre, az egészségre. Azért küzdünk, hogy ne szívják, hanem eh, mindenki más számára gyógyászati kézítményként hozzáférhető legyen. Ez szerintem egy eh, elképesztő dolog, amit nem fogok eh, támogatni. Ugyanakkor vannak krónikus betegségekben szenvedő személyek, akik számára az egyetlen megoldás az, hogyha a kannabisz vagy valamilyen kannabisz származék mint gyógyszer felhasználtóvá válik, de ezt mindig orvosi felügyelet mellett kell tenni. Kevés a kutatás, Eh, amire szükség van, hogy javítsuk ezeket a kezeléseket. Bizonyos helyeken, mint eh, hazámban például a kábítószer eh, kereskedőktől kell, hogy beszerezzék ezt, és ez az, amit meg kell oldanunk. Nem az a cél, hogy szabadon felhasználható legyen mindenki számára, és bárki termeszthesse, mert ez egy nagyon rossz üzlet lenne az európaiak egészsége szempontjából, de és e tekintetben egyetértek az előttem szólókkal, orvosi gyógyászati felhasználását kutatnunk kell, és mindig orvosi receptre való felírás és orvosi felügyelet mellett kell biztosítanunk a felhasználását. Köszönöm szépen. Még valaki? Senki? Akkor Mihálk úr a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság részéről szeretném jelezni, hogy nagyon örülök ennek az eszmecserének, ez nagyon fontos, és van egy fontos dolog, ami az állásfoglalásban is szerepel, nevezetesen az, hogy különbséget teszünk a kanabisz szórakozási és gyógyászati célú felhasználása között. A kanabisz, mint olyan, nemzetközi egyezmények vonatkoznak rá, ezt kell alapként tekintenünk, és ezeket tiszteletben kell tartani. Ezek az egyezmények tiltják a kanabisz szórakozási célú felhasználását, ugyanakkor a tudományos gyógyászati felhasználását szabályozzák ebből a szempontból, tehát kulcsfontosságú a kettő között különbséget tenni. Az Európai Unió illetékes kompetenciával rendelkezik hogy a kanabisz felhasználását szabályozza, például büntetőjogi szempontból. Ugyanakkor a közegészségügyi szempont tekintetében az a a hatáskörünk csak arra terjed ki, hogy támogassuk a tagállamokat. A tagállamok azok, akik kezdeményező lépéseket kell tegyenek, mi pedig támogathatjuk az általuk meghozott intézkedéseket. Az elmúlt évek során különböző programozási eszközzel támogattuk a kutatást ezen a területen. Ezt megtettük tehát. És vannak további pénzügyi eszközök, amelyek az ilyen fajta kutatást támogatják. Ami pedig az engedélyezési eljárást illeti, talán a Digi Szentétől érkezett kollégám tud további információval szolgálni. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt az érdekes eszmecserét. Valóban a gyógyászati eh, vagy orvosi célú eh, felhasználás nem egy egyértelmű eh, definíció, különbözőképpen értelmezhető. Ugyanakkor, amikor a kanabinoid vagy kanabin alapú gyógyszerekről beszélünk, amelyek használatát gyógyászati célból engedélyezik, egyértelmű a jogi keret az Európai Unióban, és ez tulajdonképpen lehetővé teszi a gyógyászati termékeket is, amelyek hatóanyaga kanabisz alapú. Ha ipari előállítás esetében kerül sor a gyártásra, akkor itt nemzeti engedélyezési eljárások érvényesülnek. Egyes képviselők jelezték, hogy van egy termék, amelyet több tagállamban engedélyeztek, a kölcsönös elismerési folyamat keretében, és ez tulajdonképpen jelzi, hogy az engedélyezési eljárás kiterjedhet az ilyen termékekre. A ritka betegségek kezelése esetén is felhasználnak, illetve van érdeklődés az iránt, hogy kanabino alapú termékeket használjanak fel, de ezt még nem szabályoztuk. A minőség, hatékonyság és a biztonság fontos kritériumok az engedélyezés során, ezt is említették többen, és az esetleges mellékhatások szempontjából is fontos, hogy kellő kutatási, kellő kutatások álljanak rendelkezésre, és kellő bizonyítékok legyenek, hiszen az engedélyezés bizonyítékokra épül. Szigorú biztonsági ellenőrzésekre van szükség és farmakovigilanciára, e tekintetben is vannak eljárások európai szinten, és európai szinten egyeztetünk a különböző ügynökségekkel is, az Európai Gyógyszerügynökséggel, valamint a kábítószer megfigyelő központtal információt csere céljából a különböző gyógyászati termékekről, és eh, a minőségi követelmények részletesebb tanulmányozására is eh, szükség van. Röviden tehát a kanabisz alapú gyógyászati termékek eh, perspektívája érdekes, de bizonyítékokra épülő engedélyezésre van szükség, és a bizonyítékokra azért van szükség, hogy a biztonságot és a minőséget garantálni tudjuk. Thank you. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Ezzel lezárjuk akkor a vitát ebben a témában. Emlékeztetném önöket arra, hogy július 4, 11 óra a módosítások előterjesztésének határideje, és valószínűleg októberben kerül sor a szavazásra itt az Envi-ben. Most pedig áttérünk az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló véleményre. a véleménytervezet megvitatásáról lesz szó, úgyhogy először is megadnám a szót az előadónak, Omárzsi úrnak. Madame la Présidente, merci. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan tudják, a közérdekű bejelentések, bejelentők a közérdeket szolgálják, ugyanakkor számos botrány volt, és mindez közérdeket károsíthatja, ugyanakkor nagyon sokszor történik meg még az, hogy ezeket a személyeket üldözik, elítélik, akár az európai országokban is, a mi európai országainkban emlékezzünk például LuxLeak botrányra, vagy a fertőzött vér bejelentő személy esetére, vagy a fogyatékkal élő gyermekek esetére fel, felhívta a figyelmet egy másik személy. Több tucat újságíró is fenyegetve van, akár el is ítélik őket, és egyesek akár börtönbe is kerülnek csupán azért, mert a tényfeltáró misszióknak megfeleltek, és megpróbálták a közérdeket védelmezni, a közérdekű bejelentőket támogatva. A közérdekű bejelentők védelme tehát annál is inkább alapvető, mivel tudjuk, hogy ezek a személyek, akik egyfajta szakmai öngyilkosságot követnek el, azért, mert bátorságuk volt bizonyos ügyeket feltelni. Éppen ezért nagyon fontos ezt a joghézagot megszüntetni az Európai Uniós jogban, mivel jelenleg a közérdekű bejelentők jelenleg nem élveznek semmiféle valós védelmet az európai jog szerint, sőt, még rosszabb, a nemrégében született irányelv az üzleti titok kapcsán meggyengítette ezen személyek védelmét, például az újságírókét, és még sérülékenyebbé tette őket jogi szempontból. A Környezetvédelmi Szakbizottságunk különösen érintve van ezen téma által, mivel, ahogyan önök is tudják, az egészségügy területén, a környezetvédelem területén, az élelmiszerbiztonság területén, vagy akár az állatok védelme területén kirobbannak botrányok. Ezért is örülök, hogy véleményt fogalmazhatok meg ezen témával kapcsolatosan az Enviszak Bizottság nevében. Hol is tartunk? Az Európai Bizottság irányelvi javaslata mindenképpen egy előrelépést jelent, ennek örülök. Jó irányba halad ez, mivel egyfajta védelmi keretet fogalmaz meg a legsérülékenyebb személyek esetében, akik tehát munkakapcsolatban vannak, és egy alárendelt viszonyban. van az irányelv azt javasolja, hogy két bejelentési szint legyen, amely hozzáférhető ezen személyek számára egyrésztről az adott vállalaton belül, vagy a közhivataloknál, ahol dolgoznak, aztán pedig nemzeti szinten azáltal, hogy létrejönnek egyfajta jelzési nemzeti hatóságok. És ez a két bejelentési szint nagyon fontos. Ugyanakkor azt javaslom a véleményemben, hogy lépjünk tovább a jelentés tervezetemben ezen két szinthez hozzá akartam tenni egy európai védelmi bejelentési szintet. Azt hiszem, hogy számos eset arra tanított minket, hogy a, az országok nem mindig képesek a legérzékenyebb esetek kezelésére. Így tehát ahhoz, hogy egy valódi védelmet garantáljunk a közérdekű bejelentőknek, illetve ösztönözzük a bejelentéseket, a véleményemben azt javaslom, hogy hozzunk létre egy európai szintű hivatalt a közérdekű bejelentők védelmére, amelyet oplának nevezhetnénk rövidítéssel. Ez a hivatal nem csupán egy kapcsolattartó pont lenne, egy tájékoztatási pont, ami nagyon fontos, egyfajta orientáció szolgálhatna a közérdekű bejelentők számára, hogy őket tájékoztatni lehessen jogaikról, hanem egyfajta bejelentési csatorna, egyben védelem területe is, amely teljes bizalmaságot biztosítana a közérdekű bejelentők számára, és védelmüket biztosítaná az a, a National un peu... torlással szemben. Köszi. Tehát itt az Olafot is be lehet kapcsolni, vagy akár az illetékes európai hatóságokat, hogy intézkedéseket és megfelelő szankciókat fogalmatosítsanak. Gondolok itt például az európai államügyészre, az Olafra, vagy akár az Európai Unió bíróságára. Ez tehát az első javaslat, egyfajta úttörő jellegű javaslat itt a véleményen belül egyéb példaként bizonyos jogi kétértelműségeket is szeretnék megszüntetni, amely az irányel, amelyek az irányelvjavaslatban szerepelnek, és meggyengítik a közérdekű bejelentők védelmét. Javaslom, hogy garantáljuk a közérdekű bejelentők védelmét, akik nem csupán illegális cselekményekről számolnak be, hanem akik nem feltétlenül illegális cselekedetekről számolnak be, de olyanokról, amelyek ellentétesek a közérdekkel, vagy a jog céljaival, mert gyakran előfordul, hogy a legalitás és az illegalitás közötti határ eléggé elmosodott, és nagyon sok botrány esetében a közelmúltban a felelősök egyfajta szürke zónában tevékenykednek a jog szempontjából ezért javaslom, és ez a harmadik útmutató jellegű javaslatom, hogy az európai jog egészében foglalkozunk az európai vállalatok alkalmazottjainak védelmével, akkor is, hogyha ezek az Európai Unió területén kívül tevékenykednek, illetve be kell vonni az európai intézmények tisztségviselőit, ünnökeit is, az európai ügynökségek dolgozóit is, hiszen nélkülük számos európai szintű botrányra nem derülhetett volna fény. Én most ezeket nem akarom idézni, de nem régiben ugye itt voltak az elektronikus halászattal kapcsolatos problémák, az endokrin disruptorok kapcsolatos problémák, vagy a glifozáttal kapcsolatos problémák, és az összes ilyen téma esetében a közérdekű bejelentőknek védelmet kell élvezniük. A bizottság javaslatában van még egy olyan probléma, amely a közérdekű bejelentők védelmét csökkentheti. Ugye itt a hierarchia esetében a közérdekű bejelentőket arra kötelezik, hogy először a belső bejelentési csatornákat használják, tehát a vállalat keretein belül, és ezáltal nem csupán elbátor talanít, elbátortalanítunk egyes bejelentőket, hanem egyes esetekben akár még súlyosbíthatjuk a közérdekű bejelentők konkrét helyzetét, és akár szankciókat szenvedhetnek el, vagy szakmai megtorlás alanyaivá válhatnak. Emiatt javaslom, hogy egész egyszerűen töröljük ezt a szintet, ezt a kötelezettséget, és tegyük lehetővé a közérdekű bejelentők számára, hogy feltételek nélkül és saját választásuk, döntésük szerint akár nemzeti csatornákat, akár tagállami, akár európai szintű csatornákat használjanak a bejelentésre és a közétételi jogukkal is élhessenek újságírók felé, vagy specializált NGO-k felé, amikor ezen tényekről beszámolnak. Itt be is fejezném, számos módosított javaslok tehát, hogy konkrétan javítsak a bizalmasság kérdés körén, illetve a közérdekű bejelentők jogain, a bejelentési szintek mindegyikén, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni a hatóságok részéről, illetve hogy javítani lehessen a közvetítő személyek védelmét, akik az információk terjesztésébe be vannak vonva. Ez egy irányelv, az üzleti titokkal kapcsolatos irányelvet követi, amelyet nagyon vártunk, tehát itt a bizottságunknak ezzel mindenképpen foglalkoznia kell, és azt várom, hogy a kollégák nagy számban vegyenek részt ebben a munkában, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy egy vélemény születhessék itt az MV szakbizottságban, amely a lehető leghasznosabb ezen a területen. Köszönöm. Thank you very much. Now the shadows. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőkül. Először Turka úr. A presidente, bună dimineața. În primul rând, Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy ez a jogalkotási javaslat elég jól működik, ezért üdvözlöm magát azt a tényt, hogy a tavalyi esztendő során két állásfoglalás is született a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozóan, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek vé- védelmezőjére vonatkozóan. Én árnyékjelentéstevő voltam az első anyagban, és nagyon örülök annak, hogy árnyékjelentéstevője lettem a második anyagnak. Szerintem egy kiegyensúlyozott szövegről van szó. Nagyon fontos, hogy legyen jogi keret, amely megvédi a közérdekű bejelentőket. Senki nem feledkezett meg a Panama dokumentumokról, vagy a Wikileaksről, és ott nagyon is láttuk, hogy mennyire fontos a bejelentők védelme. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy a törvényt betartsák. Itt a víz, a talaj, az egészségügyi kérdések, állategészségügyi kérdések, a takarmány és élelmiszerügyi kérdések re gondolok, ezek nagyon fontosak, és közel állnak a szakbizottságunkhoz is. Szoros figyelemmel köz- követtem Omazsi úr munkáját. Egy-két dologra szeretném fölhívni a figyelmet ennek kapcsán. Először is utalnék a bejelentők, véd, bejelentők európai hivatalára, amely összefogja a különböző hatóságokat, illetve azok hatáskörét. Ez azonban további költséget és további bürokráciát jelentene az Európai Unió számára, ez pedig ugye pontosan az, amitől szeretnénk megszabadulni. Másrészt azonban a bejelentők inkább inkább a saját környezetükben levő botrányokat jelentik be, nem pedig az Európai Unióhoz fordulnának egy ilyen esetbe. Ezen kívül szerintem érdemes odafigyelni a harmadik felek szerepére, akik nem rendelkeznek közvetlen ismerettel az adott botrányról. A bizottság büntetést nem szabhat ki, de minden tagállam rendelkezik saját jogszabályában erre vonatkozó rendelkezésekkel. Köszönöm szépen a kiváló közös munkát a kollégákkal az anyag kapcsán. Charles asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Én is először köszönetet szeretnék mondani Omázsi úrnak. Nagyon fontos munkát végzett. Írország képviselőjeként azt mondhatom, hogy a bejelentőket általában elnyomták, és így megpróbálták elrejteni az intézményes nem megfelelő gyakorlatot. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy lépjünk ezen a területen. Például ott volt a lóhús botrány, 2013-ban az ír szakemberek hívták fel erre a figyelmet, és nagyon sok szabálytalanságra hívták fel a figyelmet ezen hús ágazatban. Végül 2014-ben megszületett a horizontális bejelentők védelmére vonatkozó jogszabály Írországban, azonban a tagállamoknak csak kisebb aránya, kisebb része hozott hasonló jogszabályokat, és ez nem megfelelő fragmentált és bizonytalan biztosítékot ad pusztán különböző eredményt látunk a környezetvédelem, az egészségügyi kérdések, az élelmiszerbiztonság területén, és látható, hogy ha a bejelentők valóban föllépnek, akkor nem kapnak megfelelő védelmet. Határon átnyúló tevékenységről van szó, globális tevékenységekre derült fény az elmúlt időszakban olyan kérdésekről van szó, amelyek a közegészségügyet, illetve a környezetet veszélyeztetik. Ezek közül nagyon sokra hamarabb fény derült volna, hogyha lett volna megfelelő jogi háttér, amely védelmet biztosít. Ehelyett azt láttuk, amit a LuxLeaks bíróság esetében is, hogy meg, megvádolták a bejelentőket, óriási árat fizettek, miközben Juncker úr a bizottság elnöke volt, és uh, a Price Waterhouse Europe pedig több millió eurós szerződés írt alá. Tehát itt uh, fel kell hívni a figyelmet a kereskedelmi um, bizalmasság uh, kérdésére nagyon sok biztosíték hiányzott, és nagyon sokszor a nem megfelelő fellépés, a csalás nem volt illegális. Nagyon örülök annak, hogy végre a bizottság túllépett a jogi ö, zűrzavaron, illetve a bonyolult helyzeten, és végre született egy javaslat. Üdvözlöm tehát Omerzsi úr munkáját, és örülök annak is, hogy egy Európai Uniós hivatalt kíván létrehozni, amely kontaktpontot ö, képviselhet ebben a kérdésben. Én is én is aggodalmamat fejezném ki a különböző csatornák folyománya miatt, amely lehet, hogy nem megfelelő, és így a belső bejelentésekre nem feltétlenül kerül sor. Nagyon fontosnak tartanám, hogy az irányelv hatája minél szélesebb legyen, az európai jogszabályok nagy részét lefedje, a nem megfelelő viselkedés esetében fellépést biztosítson, amikor azok a közérdeket veszélyeztetik. Támogatom a jelentéstevőt, abban is, hogy a bizonyítás terhe azokra is kiterjedjen, akik, akik ebben a kérdésben tevékenykednek, és gondolok itt a kereskedelmi bizalmasság kérdésére is. Thank you. Köszönöm. Ki szeretne még hozzászólni? Senki? Akkor a bizottságnak adom meg a szót. There you are. Yes, you have the floor. Um, thank you very... Köszönöm szépen az előadónak és a hozzászólóknak ezt az eszmecserét, és köszönöm az, esz, az előadónak, hogy ilyen átfogó módon ismertette ezt a javaslatot. Nem fogok az irányelv különböző pontjain végig haladni, hiszen az előadó nagyon jól ismertette már ezeket. Mindössze az irányelv néhány célját szeretném megvilágítani. Mindannyian tanulj voltunk a közelmúltbeli botrányoknak, és a bizottság is nagyra értékeli a közérdekű bejelentők szerepét, ugye a, a, a LuxLeaks, illetve a Panama dokumentumok kapcsán feltárnak különböző szabálytalanságokat, jogszerűtlen eseteket, amelyeket másképpen a tagállamok nem tudnának kivizsgálni. A bizottság azért terjesztette elő ezt a javaslatot, hogy végje azokat az akaratuk ellenére hősé vált személyeket, akik közérdekű információkkal szolgálnak jogellenes tevékenységekről, és akiknek van elég bátorságuk ahhoz, hogy ezt, ezeket bejelentsék. Nagyon kiegyensúlyozott ez a javaslat. Egyfelől az anyagi hatály lefedi az európai jog azon területeit, amelyek esetében a közérdekű bejelentőnek hozzáadott értéke van, mert a jog, a, az illegális cselekmény komoly ö, ö, problémát jelent a közérdekre nézve, mint az ugye az emberi egészség, ugye az élelmiszerbiztonság területe. Számos intézkedést javasoltunk, hogy a közérdekű bejelentőket védjük, akik az uniós jog megsértését jelentik be. A kötelezettség kiterjed arra is, hogy külső és belső csatornákat hozzunk létre a jelentéstétel elősegítése céljából, de ez um, azt jelenti, hogy uh, mindenkinek kötelező az információt bejelentenie, és uh, nyomon kell követnie a fellépéseket a megtorlás esetére is konkrét lépések vonatkoznak, amennyiben megtorlásra kerül sor, védelemben kell részesíteni a közérdekű bejelentőt. Egyes észrevételek az előadó, illetve a hozzászólók részéről. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzeti hatóságok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az európai jog végrehajtása során, erre vonatkozik a külső csatornák létrehozása, ez a nemzeti hatóságokra vonatkozik, mi nem egy európai szervet eh, szeretnénk létrehozni, egy európai szerv, amely létrejönne, további védelmet biztosítana, és a közérdekű bejelentők eh, eh, védelmét biztosítaná, de szerintünk ez egy túl messzire mutató lépés, ugyanis nem tudná amúgy sem a nemzeti hatóságok szerepét, vagy a nemzeti bíróságok szerepét pótolni a különböző egyes esetek kivizsgálása szempontjából. Vannak olyan szervek, amelyek már létrehoztak külső csatornákat, mint az OLAF, vagy különböző területeken, például a tengeri védelem területén vannak ilyen, vonat, ilyen szervek, vagy az Európai Légiközlekedési Ügynökség, amely, amely jelentéstételhez már létrehozott külső csatornákat azok, akik európai szinten bejelentést tesznek, védelemben részesülhetnek, védelemre jogosultak, ezért nem láttuk a többletértékét annak, hogy létrehozzunk egy európai szintű testületet is. Szeretném azt is tisztázni, hogy az európai közalkalmazottakat a jogszabály védi, tehát eh, az Európai Unió összes alkalmazottja, amikor közérdekű bejelentővé válik, eh, védelemben részesül. 2004-ben létrejött eh, egy iránymutatás, és 2014-ben egy további, amely a csalásról és a korrupcióról bejelentő személyekre kiterjed, védelmet nyújt számukra az Európai Unió alkalmazottainak szabályzata vonatkozik rájuk. Szeretném azt is leszögezni, hogy ez az irányelv nagyon kiegyensúlyozott, és a célja az, hogy az egész rendszert hitelessé tegye. Éppen ezért szankciókat is kilátásba helyeztünk, vagy inkább büntetéseket, nem csak azokra, akik megszegik a közérdekű bejelentőkre vonatkozó jogszabályokat, hanem azokra is, akik ilyen jellegű információt jelentenek be. Szeretnénk hitelessé tenni ezt a rendszert, és leszögezni, hogy azok, akik információkkal szolgálnak, azok védelemben részesültek, de akik hamis információval szolgálnak, vagy szándékosan félrevezető információval, őket szeretnék elretenteni az ilyen jellegű információk továbbításától. Most pedig Omázsi úrnak adom meg a szót. Merci beaucoup. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak kommentárjaikat, és az Európai Bizottságnak is ezt az elemzést. Nyilvánvaló az, hogy az Európai Bizottság javaslata előre lépés, ugyanakkor a működési szabályunk szerint az Európai Parlament feladata az, hogy javítsa az Európai Bizottság javaslatát. Ebben a szakaszban tartunk tehát, amikor az Európai Parlamenthez fordult a bizottság ezzel a javaslattal, amelyet mi érdekesnek minősítünk, azonban javítani óhatjuk a az intézményeink demokratikus működésének szabályai szerint. Nagyon gyakran történik meg az, hogy az Európai Bizottság javaslatai egy olyan elvett nyomatosítanak, amely kedvező és a védelem irányába mutat, ugyanakkor hézagokat mutat fel, mely hézagok lehetővé teszik, hogy a szabályozás céljai ne kerüljenek megfelelően elérésre, és itt kell beavatkoznunk. A második dolog, ugye, aki több Európát akar, ugye mi több Európát akarunk, több demokráciát az Európai Unióban, és egy védelmezőbb jellegű Európát, és ez lenne a javaslat értelme. Tehát egy olyan európai hivatalt óhajtunk, amely lehetővé teszi, hogy jobb védelmet biztosítsunk az európai tisztviselők szemére, illetve azon tisztviselők szemére, akik az európai ügynökségeknél dolgoznak, akár ezen a területen kívül. Amikor bizonyos érveket hallottam, ezek a régi érvekre emlékeztettek az Európai Államügyészséggel kapcsolatos vitában. Most már mindenki egy, egyetért abban, hogy szükség van erre a hivatalra. Most itt a régi érvek jutottak eszembe, akár az Olafot illetően akkoriban, és most mindenki úgy véli, hogy az Olafnak megvan a lét jogosultsága. Tehát itt egy javaslatról van szó, amely a több Európa létrejöttét teszi lehetővé, és azt hiszem, hogy ettől nem kell tartanunk. Egyebekben nagyjából egyetértek minden észrevétellel, amelyik megfogalmazódott. Itt nem arról van szó, hogy hamis vagy téves információk kerüljenek be a köztérbe. Erre egyébként nemzeti vagy európai szintű jogszabályok is vonatkoznak, hogy ezzel felépünk, és nem ez az én javaslatom értelme. Köszönöm a kollégáknak, hogy hozzájárultak ez a jelentéshez. Ez ugyanis egy fontos, összetett jelentés, amely még javításra szorul, az MV szakbizottságunknak egy olyan javaslatot kell megfogalmaznia, amely a leginkább érdekes a jogi szakbizottság számára, hiszen akár a hatályt illetően ezen irányelv esetében itt a legfontosabb kérdések a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Köszönöm. Okay, thank you very much. That concludes the debate. Deadline for amendments for... Köszönöm. Július 4-e módosítók bejutásának határideje 11 óra és Strasbourgban. Szeptemberben fogunk szavazni majd erről a témáról. Az utolsó napi rendi pontunk. Nézzük. Regarding the implementation of environmental legislation. Környezetvédelmi jogszabályok megvalósítása eszmecsere a bizottsággal a nitrát irányelv témájában. Tizenkilenc kérdést fogalmaztunk meg. Nézzük. Blogban uh, fogjuk megtárgyalni ezeket a kérdéseket a témánként. Az első a nitrát érzékeny zónák kijelölése Stefan Eck kérdése, és meg is adom a szót a bizottságnak. Uh, Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek, illetve a képviselő hölgyeknek és uraknak hogy lehetőség van a eszmecserére. Nagyon súlyos témáról van szó, hiszen a szennyezés aggasztja a tagállamokat, és ez hatással van a vízminőségre, ami pedig az életminőségre és az egészségre. Ezért jó pár szabályunk van arra, hogy a vízszennyezést annak forrásánál orvosoljuk. És e, ide tartozik a műtrágyák használata is. Hogyha megnézzük a, az aktív nitrogén, illetve foszfát kérdése, eh, nagyon fontos. E Nézzük Stefan Heck képviselő kérdését, amely arra vonatkozik, hogy ilyen nitrát érzékeny zónákat létre kellene hozni ott, ahol ez még nem történt meg. A bizottság a 2016-os, 17-es tagállami jelentéseket tudomásul veszi, és úgy gondolja, hogy igen, még mindig vannak olyan területek, amelyek nincsenek kijelölve, mint nitrátérzékeny zónák, pedig ott a vízminőség ö, ki van téve szennyezésnek. A tagállamok lépéseket foganatosítottak a helyzet orvoslására, és a tagállami adatok alapján valóban úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak bizonyos jogi lépéseket kell tennie bizonyos tagállamok ellen, Például a nitrátérzékeny zónákat nem megfelelően jelölték ki, és nem vettek e, ebbe bele minden olyan területet, amely szennyezett. Nem tudom, tisztelt elnök, elnök asszony, hogy gondolja, hogy részletesebben belemenjek a témában, vagy, pe, témába, vagy pedig ez így megfelelő válasz. Köszönöm, mondja az elnök. Nemzeti cselekvési terv. Müller asszony kérdése a következő. Go on. Okay. So, um, referring to a question... Válasz. Müller képviselő kérdésére válaszolnék. A nemzeti cselekvési tervek validációjára vonatkozik. Az irányelv keretében a bizottság nem hagyja jóvá hivatalosan a tagállami cselekvési terveket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tagállamok úgy járnak el, ahogy akarnak, nem a terveket úgy kell kialakítaniuk, hogy az megfeleljen az irányelv célkitűzéseinek és feltételeinek. Az irányelv jó pár elemet kijelöl, például a műtrágyák használatának tiltására vonatkozó időszak, az egyensúly kialakítása, illetve a vízforrások közelében történő terméknövelőszerek alkalmazása. Ezen kívül a bizottság technikai eszmecserét folytat a tagállamokkal a végrehajtás, az irányelv végrehajtásának tekintetében, és így arra ösztönzi a tagállamokat, hogy megfeleljenek az a cselekvési terv kialakításakor az irányelv követelményeinek. Ebben a kontextusban a bizottság tehát értékeli, hogy arányosak-e a fellépések az adott ország víz problémáival, illetve a tagállami döntéseket alátámasztják-e a tudományos bizonyítékok, illetve történt-e konzultáció. Harmadsorban pedig nagyon fontos, hogy a bizottság ellenőrizze az irányelv megfelelő alkalmazását, és valóban jogi útra terelheti a kérdést, hogyha az irányelvnek nem felelnek meg a tagállamok. Urika Müller képviselő még egy ehhez kapcsolódó kérdést is föltett, hogyha megengedi elnök asszony, erre is válaszolnék. Ez pedig arra vonatkozik, hogy a bizottság különbséget tesz-e a kisebb, illetve nagyobb tagállamok között, a különböző helyzetet különbözőképpen értékeli a bizottság. A válaszom az, hogy nem, a földrajzi terület vagy méret alapján nem teszünk különbséget. A cselekvési terveket az irányelv célkitűzései, illetve kitételei értelmében elemzünk, ez pedig nem más, mint a szennyezés csökkentése az Európai Unió egész területen, és ahogy elmondtam, az irányelv bizonyos minimális kitételeket tartalmaz, ezeket tartalmaznia kell tehát a cselekvési terveknek is, és természetesen az, az adott ország specifikus körülményeihez kell ezt igazítani a tagállamoknak. Oda kell figyelni a különböző természeti jellemvonásokra, és ez azt jelenti, hogy esetleg különböző felépésre van szükség egy ország esetében, ellentétben mondjuk egy másik országgal, ahol homogénebbek a feltételek. Itt ez a tagállamok döntése. Uh, Köszönöm. Ebben a két témában szeretne valaki egy kérdést feltenni? Ha nem, Hajszling úr. Köszönöm. Először is az első ponttal kapcsolatban a bizottság kifejtette, hogy egy tagállamot elítéltek a nitrát irányelv nem betartása miatt itt Németországról van szó. Németország azt mondta, hogy ez nem izgat bennünket, ugyanis egy új műtrágyára vonatkozó jogszabályt léptettünk életbe, akkor az Európai Bizottság most megvizsgálja, hogy a jelenlegi jogszabály eleget tesz a feltételeknek, vagy hogyan jár el a továbbiakban. Németországban nagyon eh, homályos a helyzet, a szövetségi kormány azt mondja, hogy van egy új jogszabály, most minden rendben van, és eh, az ítéletnek semmilyen kihatása nincs. Ez így van? Vannak eh, kritikus hangok is, most akkor megvizsgálják ezt a helyzetet? Parancsoljon. Köszönöm a kérdést. Ami ezt az ítéletet illeti, mi örömmel fogadjuk a bíróság ítéletét. Az ítéletben a bíróság követi a bizottság álláspontját az alkalmazott joggal kapcsolatban. Ez az indokolt véleményben is szerepel, de azt is tudjuk, hogy a német jogszabályt a 2017-es évre vonatkozóan nem értékelték mert a határidő az indokolt véleményben későbbi. A mi célunk tehát az, hogy támogassuk a német hatóságokat annak érdekében, hogy minél hamarabb eleget tegyenek a feltételnek. Köszönöm. Következő hozzászóló, ha nem, akkor áttérünk a következő blokkra. A nitrát monitorozás, ez egy olyan blokk, amely Belet, Müller, Stefanek képviselő kérdésére vonatkozik. Parancsoljon, visszadom önnek a szót. Belet képviselő tett fel egy kérdést arra vonatkozóan, hogy a tagállamok közötti monitorozás szorosabb egyeztetésre szorul. Láthatjuk, hogy a tagállamok között jelentős különbségek rende, rend, jelentkeznek a monitorozás gyakorisága és a monitorozási keret között, ami gyakran az eredményeket aláássa, ezért látjuk, hogy további konvergenciára szükség van, és a monitorozást erősíteni kell bizonyos tagállamokban, és ezt a kérdést felvetjük majd a tagállamoknál is, de szeretnék jelezni, hogy ez részben azzal is magyarázható, hogy a regionális helyi, illetve mezőgazdasági sajátosságok mások tagállamonként. Most pedig Ulrike Müller képviselő kérdésére ternék, térnék ki, arra kéri a bizottságot, hogy magyarázza el, hogy Hogy a víz minőségevel kapcsolatban mi a helyzet, a jelentés éppen ezért ezt erre kitér, a tagállamok közötti összehasonlíthatóság szempontjából a monitorozási stratégiák miatt korlátok jelentkeznek, és éppen ezért a jelent jelentés, valamint a munka dokumentum felsorolja az eredményeket ABC sorrendben tagállamoként, tehát nem rangsorolja ezeket az eredményeket. A bizottságnak jelentenie kell arról, hogy hol állnak a tagállamok, az irányelv előírja ezt a kötelezettséget, és a feladatunk ezt egy átlátható és méltányos módon megtenni. Ha megengedik, hogy Stefan Eck kérdését kiemeljem, hogy az automatikus víz mintavételezést mennyiben támogatná az előírás. Mi úgy gondoljuk, hogy lehetséges a monitorozást erősíteni bizonyos tagállamokban, és az ilyen irányú erősítést támogatnunk az FP7-es keret irányelv, illetve a Horizon 2020-as program is támogatta már a múltban, és a jövőben is fogja támogatni a víz minőségének monitorozával kapcsolatos innovatív megoldásokat, illetve a jogszabály korszerűsítését. A hetedik keret irányelvben kb. 30 projekt vonatkozik az Európai Unió részéről egy 68 milliós keretre, 65 millió a Horizon 2020 esetében, és 230 érdeket félvesz ebben részt. Három példát megemlítenék ezek közül a programok közül. Az egyik projekt egy valós, idős, valós időben való monitorozásra vonatkozik a vízminőségről. A, ez volt a Smart Tepet, az Incatch, egy másik projekt, és a HydroNet, ami robotokat használ fel a víz minőségének monitorozása céljából. Köszönöm. Okay, thank you. Anyone wishing to... Köszönöm. Valaki szeretne -e egy kérdést feltenni ebben a témában, mert ha nem, akkor átérhetünk a mezőgazdasági nyomás értékelésére. Itt több kérdés hangzott el Belet képviselő, Schreier Pirik asszony, Volken és Hújtema képviselők részéről. Delgado Rosszá, megint önnek adom meg a szót. Uh, uh, Köszönöm, tehát Belet úr kérdése arra vonatkozik, hogy az állati híg trágya illetve a műtrágyákban a különböző anyagok monitorozása megfelelő-e. Az EU műtrágyával kapcsolatos jogszabályozás a műtrágyák piacra kerülését szabályozza. A hatályt a műtrágyákról az organikus műtrágyákra is kiterjesztjük, és itt eh, ide bekerülhetnek eh, olyan eh, anyagok is, amelyek állati eredetűek, míg a nitrát irányelv nem foglalkozik az ilyen anyagokkal, hanem a vizet szeretné védeni a különböző nitrát anyagok túlzott felhasználásával szemben. Itt olyan területekről van szó, amelyeket a nitrát már szennyezett, ebben a tekintetben, tehát láthatjuk, hogy a kettő kiegészíti egymást. Áttérnék Anis Schreier Piri képviselő kérdésére. Az egyik a holland talajvíz minőségére vonatkozik, ez az egyik legjobb minőség az Európai Unióban, de jeleztem, hogy a tagállamok közti állapotokat nem hasonlítjuk össze, pusztán a tényekről nyilatkozunk. Tehát ami a talajvizet illeti, Hollandiában 8 százalék a az a víz, ahol, az a víz aránya, ahol 50 mikrogramot meghaladja a nitrát tartalom a felszíni vizek esetében. A nitrát koncentráció az 50 mg per liter esetében alacsonyabb. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy a holland édesvizek 60%-át atrofikusnak minősítik. States uh, still some way to go to reach the objectives of the United States ez uh, tehát a nitrát irányelv, illetve a vízkeret irányelv uh, szempontjából um, tartozik ide, és Schreier Pili képviselő feltette egy kérdést a holland nemzeti hatóságok részéről a hamis műtrágyák bevezetésével kapcsolatban. A nitrát irányelv nem szab meg egy határidőt, amíg a tagállamoknak a jogszabályt végig kell hajtaniuk. A vízkeret irányelv 2027-et szab meg, addig jó ökológiai állapotot kell elérni a vizek esetében, de itt egy szubszidiaritás alapú eszközről van szó, a tagállamok mozgástere jelentős, ők dönthetnek arról, hogy hogyan érik el a célokat, éppen ezért a holland hatóságok döntése volt az, hogy egy ilyen rendszert hoznak létre, és az EU versenyjogszabálya, illetve állami támogatásra vonatkozó jogszabályai fényében hajtják ezt végre. Tehát az európai hatóságok nem okolhatók. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy az Európai Bizottság a különböző haszon növényeket figyelembe veszi a derogációk szempontjából. A, egy adott termény már most is egy fontos paraméter, figyelembe kell venni, hogy megfelelő mennyiségű nitrátot vesz -e fel a növény, éppen ezért a derogációt az olyan gazdaságok számára biztosítjuk, ahol 80%-ot meghaladja a hüvesített terület, de vannak egyéb gyakorlatok is, amelyek biztosíthatnak kellő szintű nitrogén felvételt, ezt is akkor figyelembe lehet venni minden bizonyal. Végezetül az irányelv hatájában a mentesség biztosítása csak akkor lehetséges, hogyha tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy ez a víz minőségére nem lesz negatív hatással, tehát a bizonyítékot mindenképpen be kell nyújtani figyelembe kell venni, hogy a műtrágya használata a növény igényei miatt indokol, de ez nem befolyásolja a víz mennyiségét, minőségét. A Schreier Piri képviselő azt is kérdezte, hogy az állatállomány, illetve az állati trágya szempontjából, mikor dolgozza ki a bizottsága a javaslatát. Szeretném először is tisztázni, hogy az, ezen kritériumok a műtrágyával kapcsolatos rendelettől elkülönülnek. A nitrát írónyelv foglalkozik a korlátozásokkal a különböző területeken, tehát mikor teszünk lépéseket, a bizottság egy két éves projektet indított el, ez harmonizált kritériumokat fog kidolgozni, a részben állati trágyából származó műtrágya esetében, A jelenlegi jogszabályok a nitrogén alapú vegyétrágyára vonatkoznak. Timo Volken feltett egy másik kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha a nitrogén bekerül a talajvízbe. Itt feltehetőleg a digesztátra utal biohulladékra, állati eredetű biohulladékra. Tehát, hogyha a biogáz tartalmaz műtrágyát, akkor ezt feldolgozott trágyának tekintjük, a feldolgozott trágya pedig fontos, hogy megfeleljen az összes előírásnak a nemzeti programok értelmében. hiszen tudjuk, hogy ilyen esetben nagyobb a környezeti kockázat. Um, uh, Következő kérdés egy bizottsági cselekvési tervre vonatkozik, amely kiegyensúlyozott műtrágyázásra vonatkozna a gazdaságok szintjén, nem pedig természeti, vagy országos és regionális szinten történő küszöbérték meghatározásra épülne. Nos, valóban az egyensúlyra törekszünk, a nitrát irányelv már lehetővé teszi a gazdaságok külön eljárását, tehát specifikus eljárásokat. Meg kell győződnünk arról, hogy a víz minőséget megvédjük a megfelelő műtrágya felhasználás szinten, és ez a gazdaságok szintjén is megtörténhet akkor, hogyha ezt tudományos bizonyítékok tám- támasztják alá. Nagyon fontos azonban a monitoringozás, illetve az illetékes hatóságok el, részéről történő ellenőrzés. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. Köszönöm, elnök asszony. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Sefrejek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egy kommentárt szeretnék megfogalmazni tekintettel erre az elég üres ülésteremre, Hát itt a választások közelgésével azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amely igencsak érdekes lehet a gazdálkodók számára, és sajnálatos, hogy ennyire kevés képviselő van most itt jelen a teremben. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy ellenőrzéseket fog végrehajtani különböző országokban. Hollandia teljesíti a kritériumokat, amelyek az európai irányában szerepelnek. Ugyanakkor hatalmas nehézségeink vannak itt, a talaj, illetve a levegő, meg a vízvédelmét illetően. Nagyon sok nehézség keletkezik azon vállalatok kapcsán, amelyek nehezen tudják ezeket az előírásokat követni. Itt nagy nyomást kell gyakorolni a bizottságra. Tegnap a holland második kamarában, a parlamentben nagyon nagy vita zajlott arról, hogy egy valódi átmeneti modellt kell kialakítani Hollandiában a különböző lehetőségek felderítésével. Itt most nem akarok persze részletekbe bocsájtkozni a válaszokat illetően, de mindenképpen ez a téma Hollandia számára prioritást élvez, miután ugye tegnap lezajlott ez a vita országunkban. Mi fel fogjuk tenni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a mezőgazdasági vállalatok ezen előírásokat követni tudják, és hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani. Nem tudja, hogy a többi ország hogyan jár majd el egyes országokban új jogszabályok vannak, és ezek az országok jó tanulónak minősülnek. Itt van például Németország esete, de senki nem ellenőrzi, hogy ott mi zajlik valójában. Itt Szerintem komolyan kell megvizsgálni ezt a helyzetet, tehát felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy segítsenek nekünk. Hollandia mindig is eh, élen járt ezen, ebben a témában. Most egy átmeneti modellt akarunk eh, megvalósítani, rendbe hozván házunk, tehát azt hiszem, hogy a bizottságnak segítenie kell ne, szem, nekünk is és más országoknak is. Uh, director, do you want to reply to? Nem tudom, hogy a bizottság kívánne válaszolni. Hát nagyon röviden. Valóban, valóban mind Hollandiának, mind a tagállamoknak segíteni kívánunk, és értjük, tudjuk, hogy Hollandia külön eset, hiszen az élőállat sűrűség a legmagasabb itt az Európai Unióban. Uh, Illetve a foszfát egyensúly is itt külön esetet képez, úgyhogy mindenképpen támogatást nyújtunk a Hollandiának, illetve minden más tagállamnak is, aki erre rászorul. Rendben, kérem még valaki szót. Köszönöm ezt a választ. Ugye beszéltünk erről a ciklikus rendszerről, amelyet létre kell hozni. Ez itt a fő téma, és remélem, hogy segítenek a vállalatoknak, hogy ezen ciklikus rendszert létrehozzák. Our very manure farmer, Mr. Huitama. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Een opmerking. Köszönöm, elnök asszony, mondja Huitama úr. Itt arra is szükség van, hogy segítsünk a gazdálkodóinknak a akik nem látják világosan ezt a helyzetet, nagyon sok hibát követtek el, úgyhogy segíteni kell nekik. Voorzitter, ik doe in deze vergadering niet graag aan politiek. Elnök asszony, ugye Schreier, Pierik asszony, most nem akarok politikai vitát kezdeményezni itt, ugyanakkor tavaly a kormányunk nagy erőfeszítéseket vezetett be, mindent megtettek a környezetvédelem területén. Én most nem akarok újjal mutogatni senkire, de hogyha vannak megoldások, azokat alkalmazni kell. A német kollégák már beszéltek az országokról, mi mindent megtettünk, ami tőlünk telik, hogy segítsünk a gazdálkodóinknak. Nem lehet itt hamis reményeket táplálni, ebben egyetértek. Nagyon jó az, hogy összejövünk, elgondolkodunk, ezen kérdésekről ugyanakkor lehetetlen nem lehet kérni. Teljes mértékben egyetértek egyébként az előttem szólóval. I don't get it very well, so uh, uh... Hát nem igazán értem, de nem tudom, hogy a bizottság értette, kíván válaszolni. Nem, rendben, kérem még valaki szót. Nem? Rendben. A következő téma a vízminőség. Kadenbach asszony, Volken úr, Ötema úr, illetve Stefan Eck kérdéseiről van szó, tessék. Thank you, Madam Chair. So I'll refer first to the question by, by Miki e Kellen. Köszönöm szépen. Kellen Kadámba kérdésére válaszolnék először. A kérdés pedig az, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy fölgyorsítsa az előrelépést a nitrát input csökkentése érdekében. Igen, volt javulás, de csak csekély. a 2012-15-ös időszakra vonatkozóan, összevetve ezt az előző eh, időszakkal. Nagyobb erőfeszítésre van szükség, ez egyértelmű, intézkedésekre, amelyek a regionális helyzethez igazodnak, megfelelő cselekvési tervekre van szükség, célzott tervekre, amelyek a környezetvédelmi célokat figyelembe veszik, hatékony tanácsadásra van szükség, a gazdálkodókat így lehet segíteni, illetve megfelelő termésnövelőszer alkalmazási tervezésre van szükség. Egy kísérleti projektet indított útjára a bizottság 2016-ban, és így a legjobb gyakorlatot próbálta előre mozdítani. Hatékonyságot tűzött ki célul a gazdaságok szintjén, és az erre vonatkozó információs anyag rendelkezésre áll a honlapunkon. Ezen kívül támogatást nyújtunk a Horizon 2020 keretében a kutatás és beruházás területén, kutatás és fejlesztés területén. Innovatív megoldásokat kell találni a vízszennyezés problémájára, és ide tartozik a műtrágyaszennyezés kérdése az erre vonatkozó információkat is megtalálják a honlapunkon. Valós tárgyalásokat, eszmecseréket folytatunk a nitrát szak, szakértői csoporttal a tagállamokból, és segítséget nyújtunk az irányelv megvalósításában, valamint a legjobb gyakorlatok megosztására rendszeres prezentációkat szervezünk, és végül, de nem utolsó sorban, a jelentés témáját képező időszakra vonatkozóan akár szabálysértés eljárást is elindítunk tagállamokkal szemben, akkor, hogyha nem tartják be az irányelvet. Kadámba asszony, hogy a kérdése az volt, hogy a közös mezőgazdasági politika illetve ennek keretében az állami támogatás hogyan alakul. A minőségi ivóvíz biztosításáról van szó. Nos, a kap keretében a gazdálkodók, amelyek, akik támogatást kapnak, a keresztmegfelelés kötelezettségeit kell, hogy teljesítsék. És ebben vannak a nitrát irányelvre való utalások is. Tehát, hogyha ezeket nem teljesítik, akkor büntetést szabnak ki ellenük, és hogyha többszörösen megsértik a szabályokat, akkor felfüggeszthetik a támogatást. Tehát a kereszt megfeleltetés keretében a jó mezőgazdasági gyakorlatot írja elő a jogszabály, és itt utalást tesz a nitrát irányelvre. Ezen kívül tanácsadást biztosítunk a gazdálkodók számára a kereszt megfelelés témájáról. A vidékfejlesztési programok bizonyos feltételek keretében szintén támogathatják ezt a témát, illetve előre mozdíthatják a vízszennyezés megakadályozását, illetve kitér a biogazdálkodásra is. Egy pár héttel ezelőtt egy új kapjelentés készült, amely szintén a parlament rendelkezésére áll. Itt a célunk a szakpolitikai szakpolitikák közötti koherencia, ami pedig a vízszennyezést illeti, szerintem a kondicionalitás a kaptámogatást kapcsolja a szabályoknak való megfeleléshez. Ide tartozik a közegészségügy, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az állategészségügy, és a KAP javaslatban van egy úgynevezett bejelentett kondicionalitás, és ez a víz keretirányelvre utal, ugyanígy a foszfát szennyezést felsorolja, illetve a termésnövelő szerek alkalmazása esetében a fenntartható használatot írja elő. Now there's a question by uh, MEP uh, Timo Volken. Timo Volken kérdésére. Á, elnök ö, asszony, a tolmácsok tisztelettel kérik, hogy lassítson a beszélő. Uh, uh, Rendben, akkor lassabban folytatnám. Volken úr utalt arra, hogy tiszta vízzel keveredik a forrás víz, így lehet a minőséget biztosítani, Tudjuk, hogy a különböző régiók esetében ez bizony költségterhekkel jár, nincsen szisztematikus információnk erre vonatkozóan, illetve a költségekre vonatkozóan, amely a forrásvizet, illetve a talajvizet tiszta vízzel keveri. A nitrát szennyezés nagyon súlyos költségekkel jár az európai állampolgárok számára Franciaországban a retrofikáció miatt 70 és 100 millió között van az éves költség önkormányzati szinten, ami pedig a víz kezelésének költségét illeti 120 és 360 millió euró ennek a költsége évente. A bizottság tehát szoros figyelemmel kívánja közelni a, kezelni a költségek alakulását, hiszen a nitrát koncentráció az ivóvízben, illetve annak a kezelése szorosan összefüggésben van a szennyező fizet elvével. Ami pedig a nitrát irányelv célkitűzéseit illeti, ez kapcsolódik az ivóvíz irányelvhez, és itt is a szennyező fizet elve érvényesül. A nitrát irányelv esetében ide tartozik a víztisztítás költsége. Február 1-én a bizottság egy javaslatot nyújtott be egy felülvizsgált ivóvíz irányelvre vonatkozóan, amely a minőséget javítaná, illetve az állampolgárok információhoz való hozzáférését javítaná. És valóban a nitrát hiányzik, hiányzik a függelékből, Ah, now a question of Mr. Uitema. With the commission could enforce a better... Uitema képviselő. A kérdése a paraméterekre, a metodológiára vonatkozott. Valóban, együttműködünk a tagállamokkal, és próbáljuk elérni a harmonizált metodológiát, mint a nitrát irányelv, mint pedig az ivóvíz keretirányelv kapcsán ragaszkodunk ahhoz, hogy a vízfelületekben a műtrágya szinteket elemezzék, és nagyon fontos, hogy hasonló vízfelületeket vagy víztesteket vizsgáljanak, összehasonlíthatóak legyenek ezek a, ezek a mérések. a foszfor és a nitrogén ö, ismérésre kerül, illetve az ivóvíz keretirányelv keretében intézkedéseket kell foganatosítaniuk a tagállamoknak. Stefan Eck képviselő kérdése is kapcsolódik ehhez a kérdéshez, amely ugye arra vonatkozott, hogy hogy van-e, vagy ki kellene alakítani egy közös metodológiát, erre már válaszoltam, de a kérdés második fele arra vonatkozott, hogy a foszforterhelést foszforterhelést terhelést hogyan kívánja csökkenteni a bizottság. Nos, a nitrát irányelvere nem tér ki, de az általános célok között szerepel. Management of livestock mania which contains both nitrates and phosphates. A nitrát és a foszfor is a műtrágya kezelés, az állatokból állatolja műtrágya kezelés témájához tartozik és az ennek keretében meghozott intézkedések a foszforkezelés esetében is előnyösek lehetnek. Vannak úgynevezett foszfát applikációs standardok, a nitrát érzékeny zónák kialakításához meg kell vizsgálniuk a tagállamoknak az adott helyzetet. It falls into the monitoring scope of the member states. And... Az eutro az eutrofizációra vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozzanak a a folyóvizek kezelési tervének keretében is. Jelenleg a kérdésre azt a választ tudnám adni, hogy nincsenek olyan konkrét terveink, miszerint a nitrát irányába bevennénk a foszfor kezelését, és azonban itt a komplementaritás elve érvényesül, az, az ivóvíz keretirányelv ebben a tekintetben bizonyos iránymutatást ad. A tagállamok intézkedéseit mindenképpen szorosan figyelemmel követjük, és itt kitérünk a foszfor kérdésekre, valamint az eutrofizáció kérdésére is. Yes, thank you very much, and uh, thank you. Hújtema uh, képviselő, köszönöm szépen a bizottságnak a válaszát. Volna egy kérdésem a értékeléssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy tudna-e néhány részletet szólni, azzal, részletet elmondani azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok milyen mértékben veszik figyelembe a szennyezés forrásait, a foszfát, illetve a nitrogén kibocsátást a mezőgazdaságból, de vannak ugye más források is, mint a háztartások, a közlekedés, vagy akár a tengeri szennyezés az északi tengeren például a szennyezés lehet egy forrás, de vannak természeti források is a foszfát, illetve a nitrogén kibocsátás szempontjából, és eh, a víz minőségének az eutrofizáció jelez is eh, kihathat. Eh, gyakran a mezőgazdaságot okoljuk olyasmiért, amiért igazából nem okolható, és a mezőgazdasági igazaton belül foganatosítunk intézkedéseket, de ezek kihatása aztán nem lesz jelentős és ez némileg kapcsolódik az előző kérdésemhez is. Tudjuk-e, hogy a tápanyagok milyen irányba áramlanak? illetve a gazdaságok szintjén a kibocsátásokat kiszámították-e? Tudjuk-e, hogy a mezőgazdaság kibocsátási szintje milyen, illetve vannak-e konkrét intézkedések, nehogy a mezőgazdaságot hibáztassuk olyas valamiért, amiért nem hibáztatható, és hogyan lehet ezen a rendszeren javítani? Köszönöm szépen, igazgató a szó. A következőt mondhatnám. Természetesen a nitrátoknak vannak más forrásai is a mezőgazdaságon kívül, esetre a nitrát irányelv kifejezetten azzal foglalkozik, amely a műtrágyából származik. Tehát nem tudom most megmondani, hogy a tagállamok, amikor átdolgozzák a nemzeti cselekvési programjaikat, milyen mértékben veszik figyelembe a többi forrást, de természetesen megfelelő, hogy ezt megtegyék, ez helyén való. A tenger inkább kevésbé egy forrás, és sokkal inkább egy címzetje a szennyezésnek. Ugyanakkor a nitrát irányelv, ha megfelelően alkalmazzák, akkor a terhet nem a mezőgazdaságra helyezi, sokkal inkább arra kellene itt a hangsúlyt helyeznünk, ami a mezőgazdaságból jön. De a gazdasági ok, a mezőgazdasági gazdaságok szintjén való kibocsátás jobb értékelése szempontjából fontos eh, a finom hangolás, és eh, ez alapján kellene eldönteni, hogy korlátozás szükséges-e, vagyis figyelembe kell venni, hogy más forrásból származik-e a szennyezés. Van-e még valaki, Wel, uh, ik sluit even, even aan bij uh, de vraag van Jan Huytema. Visszatérek Huytema kolléga kérdésére. Hollandiában speciális rendszer létezett a foszfátok kapcsán, és hogyha megnézzük országunk nyugati részét, ott magasabb a foszfát eh, aránya, ugyanakkor ennek nem a mezőgazdasághoz van köze, hanem inkább a tengerből be szűrődő vízhez. Itt különböző számadatok vannak Hollandiában, a forrásoktól függően is. Tehát itt kérdés az, hogy hogyan hozzuk létre ezeket a számításokat, hogyan kalkulálunk, egyáltalán jó számadatokat használtunk eddig, milyen számadatokról beszélünk, a mezőgazdaság, vagy az ipar szolgáltatja ezeket az adatokat, ez egy döntő jelentőségű kérdés, szerintem most sötétben tapogató. Please, sir. Parancsoljon. Nos, mi alapvetően a tagállamoktól kapott adatokra támaszkodunk, tehát azt tudjuk felhasználni, amit a foszforral, a nitráttal kapcsolatban kapunk a tagállamoktól. Erre építjük az értékelésünket és a jelentéseinket is. Yes, clear. Someone else? Igen, még valaki? Ha nem, akkor jön a következő kérdés. Több témát fed le, úgyhogy azt javaslom, igazgató úr, hogy egyenként menjünk ezeken végig, és ha ezt követően szeretne valaki még valamit felvetni, akkor ezt kérem jelezze. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Először is uh, Ivo Belet kérdésére térnék ki. A végrehajtási jelentés késlekedését mi okozza? Itt ugye a vízminőség adatait kell összegyűjtenünk. 2016. júniusa volt a határidő, de addig csak 12 eh, tagállam tartotta ezt tiszteletben, és egyesek eh, részéről egyébként hiányzott még további releváns információ, amelyet később szolgáltattak be. 19 tagállam esetében tehát hiányzott az információ, vagy eh, inkorrekt információt nyújtottak be, és ezt csak 2017-ben pótolták Úgyhogy az összes információ a jelentéshez csak 2017. októberében állt a bizottság rendelkezésére, most pedig a tagállamokkal megbeszéljük azt, hogy hogyan lehet a jövőre nézve elkerülni az ilyen késlekedést. 2020 második felében jönne a következő jelentés, és akkor át is térnék egy másik kérdésre, amelyet Timo Volken képviselő nyújtott be milyen korlátozásokat alkalmaz a nitrát irányelv a mezőgazdasági modellre nézve, amikor alacsony a tápanyag kibocsátás, tehát milyen intézkedések foganatosíthatóak az irányelven kívül. A nitrát irányelv ösztönzi a fenntartható mezőgazdasági modellek alkalmazását a tápanyagok kiegyensúlyozott használatával, úgy, hogy a nitrát kibocsátást megelőzzük, természetesen figyelembe véve a tagállamok és régió konkrét sajátosságait. Például az irányelv egyik sarokköve a kiegyensúlyozott műtrágyázás elve, ennek fényében a nem szabad, hogy a tápanyagok szintje meghaladja azt a szintet, amelyre a növényeknek szükségük van. Ez igaz az állati és a növény eredetű trágy, műtrágyára is ezáltal haladhatunk a fenntarthatóság felé. De, hogy ezt a célt elérjük, a fenntarthatósági célt, az irányelv alapján meghozott intézkedéseket ki kell egészíteni egyéb koherens intézkedésekkel a tagállamok részéről. Itt más politikai eszközöket kell felhasználni, mint a vízkeret irányelv, vagy a közös agrárpolitika keretét. Csak ha koherens a politikai megközelítés, úgy tudjuk elkerülni a káros környezetvédelmi támogatásokat, így tudjuk csak elérni a célt. Tehát az irányelv alapján fontos, hogy olyan mezőgazdasági modellek felé haladjunk, amelyek alacsony szintű inputtal működnek. A biogazdálkodás erre egy jó példa, de vannak mások is, amelyek természeti alapú megoldásokat használnak a mesterséges inputok helyett olyan térségekben, ahol a nitrát okozta szennyezés már amúgy is jelentős. Még valaki? Nem? Kérem, akkor folytassa. Ja, nem egy pillanat, de láj képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Nem akartam hozzászólni, de aki el, ami elhangzott, az szólásra Tehát Itt meg kell nézni a mezőgazdasági modelleket, Ugye van itt a rézzel kapcsolatos aktív hatóanyag, ugyanakkor ez kihat a környezetre és az egészségre, és ez egy szintézis eredményez a termék. Tehát itt nagyon nagy különbséget kell tenni a termelési módszerek és a használt termékek esetében vannak olyan termékek is, amelyek nem szintézis eredményei, hanem természetben előforduló termékek, ugyanakkor mérgezőek. Köszönöm. Szeretne leválaszolni? Igen, szeretnék reagálni, mert igazából nagyon örülök ennek az észrevételnek, ugyanis nem az a célom, hogy szembeállítsak egymással bizonyos mezőgazdasági modelleket, csak azt szeretném jelezni, hogy ha vannak már amúgy is szennyezett területek, az egyik módja a fenntarthatóságra való áttérésnek az, hogy erőnyben, hely, előnytérbe helyezzünk olyan mezőgazdasági modelleket, amelyek kevesebb inputot használnak fel, de összességében véve az összes mezőgazdasági modell során több lépésre van szükség a fenntarthatóság elérése érdekében, én csak a nitrát védelemről beszéltem. Még valaki? Köszönöm. Akkor folytathatja igazgató úr Müller képviselő kérdésével. Müller képviselő arra kérdezett, hogy mely szabálysértési eljárások vannak még függőben, és terveznek-e a nitrát irányelv kapcsán új lépéseket a tagállamokkal szemben. Jelenleg hat eljárás folyik. Belgium, Valónia térségében, Németországban, Görögországban, Franciaországban, Lengyelországban és Szlovákiában van két további folyó vizsgálat, ez Spanyolországot és az Egyesült Királyságot érinti, de ahogy az imént már elmondtuk, a bizottság tovább értékeli az irányelv jelenlegi végrehajtását a legutóbbi adatok fényében, és lehetőség szerint jogi lépéseket is kezdeményezhet a tagállamokkal szemben. Ha nincs hozzászólás, áttérhetünk a következő kérdésre. Elnök asszony, ha megengedi, volna két kapcsolódó kérdés, az egyiket Ulrike Müller tette fel, a másiket pedig Stefan Eck. Ezek összefüggnek, úgyhogy egybe venném őket, együtt venném őket. Müller azt, hogy második kérdése arra vonatkozik, hogy az új javaslatban szereplő növények, amely az új modell eredmény orientáltabb lehetővé teszik-e a nitrát irányelv regionális végrehajtását, illetve az egyszerűsítést, a közös agrárpolitika egyszerűsítését. Stefan Eck kérdése pedig arra vonatkozik, hogy a nitrát irányelv végrehajtását figyelembe vették-e, amikor kidolgozták a kapot, illetve a stratégiai tervek értékelése hogyan zajlott. Ami a stratégiai, elveket, a stratégiai terveket illeti, természetesen a kötelező intézkedéseket figyelembe veszik a nitrát program szempontjából regionális és nemzeti szintű programokat. Ezeket ki kell egészítenünk további önkéntes intézkedésekkel, mindig szem előtt tarva, tartva a fizető, szennyező fizet elvét. Ami a nitrát irányelvet illeti, ez a keresztmegfelelési rendszerben szerepel, a bizottság egy kiterjesztett feltételrendszert javasolt a 2020 utáni időszakra nézve. Ez közvetlenül összekapcsolná a követelmények tiszteletben tartását, ugye a közvetlen kifizetéseket, valamint a jó gazdasági és környezeti állapotot. Jeleztem, hogy ezen intézkedések célja a nitrátszennyezés csökkentése, és ezáltal az irányel végrehajtásának elősegítése, ez most szerepel a kibővített feltételrendszerben. Az egyik a fenntarthatósági eszköz a tápanyagokra vonatkozóan, a másik pedig egy új követelmény, amely megtiltja ezek alkalmazását a legérzékenyebb időszakban. Ez egy előrelépés a jelenlegi időszakhoz képest. A tagállamok csak akkor jelentenék a bizottságnak a végrehajtásra kapcsolatos döntéseiket, ha meg tudják erősíteni a végrehajtással kapcsolatos döntések, valamint az irányelv támasztotta igények közti kapcsolatot. Így tudunk jobban fellépni a mezőgazdasági eredetű víz szennyezéssel szemben. Van, egy, még, van még egy megjegyzésem. Én úgy gondolom, hogy a parlament szerepe az elkövetkezendő hónapok során kulcsfontosságú lesz, amikor a KAP 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatokat megvitatjuk. A cél az, amit mindannyian támogatunk, a teljes szakpolitikai következetesség, a kapjavaslat és a környezetvédelmi politika és jogalkotás összhangban kell legyen, megfelelő támogatást kell biztosítanunk a gazdáknak egy valóban fenntartható mezőgazdaságra való áttérés felé. Ez a tagállamok kezében van, de persze a parlamenti képviselők szerepe is döntő. Köszönöm. Thank you very much. Are there comments? Yes, Madam Ja, voorzitter, hartelijk dank uh, voor de com uh, eh, commissie voor het antwoorden van uh, beantwoorden van deze vragen. Mijn vraag is... Köszönöm szépen a kérdéseket, eh, illetve köszönöm az összes választ. Szeretnék fehéren-feketén választ kapni bizonyos kérdésekre, jegyzeteltem, de nagyon szeretném írásban megkapni ezeket a válaszokat. És még egy megjegyzés. A nitrát irányelv elavult, hiszen vannak új technológiák, új innovációk, a körforgásos gazdaság, és úgy tovább. Tehát nagyon sok zöldebb, biológiaibb megoldás áll rendelkezésünkre, és nagyon fontos, hogy ne diszkrimináljuk az új technológiát, hiszen ezek a technológiák biztosítják a talaj jó minőségét. Nagyon fontos, hogy tiszta talaj, tiszta levegő, tiszta víz álljon rendelkezésünkre, és szerintem, hogyha ebből indulunk ki, akkor bizonyára jó eredményt érünk majd el. Köszönöm. Thank you, Director. Well, we are... Igazgató úr, nem terveztük leírni az általunk adott válaszokat, de szeretnék reagálni a nitrát irányelv vonatkozó megjegyzésre. Szerintem ez nem elavult. El is mondom, hogy miért. Ezért, azért, mert célkitűzéseket ad, minőségi vizet kíván biztosítani, illetve a tagállamok dönthetnek, hogy melyik a leghatékonyabb eszköz a célkitűzések elérésére. Ezen kívül négy évente felülvizsgálatot irányoz elő, úgy, hogy az irányelv megvalósítása integrálja a legfrissebb tudományos eredményeket, technológiákat, úgyhogy figyelembe veszi a technológiai fejlődést. Folyamatosan frissítjük a gyakorlatban, és ezért a bizottság nem gondolja, hogy át kellene írni ezt az irányelvet. A mezőgazdasági terhelést csökkenteni próbálja, a vízszennyezés mértékét csökkenteni próbálja, és személyre szabott cselekvési tervek kialakítását irányozza elő a különböző vízfelületekre vonatkozóan, figyelembe véve a tudományos eredményeket, bizonyítékokat, illetve az új technológiát. Köszönöm. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij hebben ook de schriftelijke... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, írásban nyújtottuk be a választ, megkaptuk, írásban nyújtottuk be a kérdést, megkaptuk a válaszokat, és meghallgattuk ezeket, de hát jó lenne ezeket írásban is megkapni és ahogyan elmondtam, fehéren-feketén szeretném látni ezeket a válaszokat. A bizottság azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Hát nem lehetne, akkor legalább valamilyen anyagot elküldeni a néppártnak? Valóban ragaszkodom a kérésemhez, szükségünk van valamilyen válaszra, írásos válaszra. Söpörlik asszony, ön is tudja, hogy a bizottság nem köteles írásban válaszolni. Uh, És az eddigi tapasztalataink azt mutatják más főigazgatóságokkal, hogy még akkor is, hogyha ragaszkodunk ehhez, néha nem rajtuk múlik. Tudjuk, hogy nem tudom, igazgató úr akar-e válaszolni erre? Igen. Természetesen, hogyha írásos kérdést kapunk, akkor írásban válaszolunk. Úgyhogy, hogyha a képviselő írásban beadja a kérdést, akkor írásban meg is kapja a választ. Met name derogatie en gevatsspecificatie al een hele tijd geleden. Schriftelijk, geen Igen, bizonyos dereg, der, bizonyos derogációkra, derogációkkal kapcsolatban írásban nyújtottam be a választ, de nem kaptam a kérdést, de nem kaptam meg írásban a választ. Uh, uh, uh, Akkor gondolom, hogy a, az adott képviselő irodája ezt talán majd megoldja. Fölveszik a kapcsolatot a bizottsággal, illetve azzal a személyen, aki az egész eljárásrendet legjobban ismeri, hiszen az az érzésem, hogy a bizottság már válaszolt önnek. De majd meg, meglátjuk. Köszönöm szépen eh, ezt a vitát, nagyon köszönöm igazgatórnak is a válaszokat, köszönöm tisztelt kollégák, és úgy látom, hogy nincs semmilyen egyéb kérdés, úgyhogy elmondanám, hogy a következő ülésünkre július 9-én kerül majd sor Brüsszelben.